Non c'è Martellino, pazienza. Non funziona? Sì. Possiamo allora aprire... Megkezdhetjük az ülésünket? Szokás szerint először is emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy jogi okokból, titoktartási okokból közölnöm kell, hogy az ülést filmezik, és interneten keresztül követhető. Következő napirend, el kell fogadnunk a napirendet. Március 8-án kapta meg mindenki a napirendet, úgyhogy biztos, hogy mindenki látta. Hefner képviselőnek van egy kérése, az, hogy vegyük fel a napirendre az szabályzat 128-as cikkének az értelmezését. Ebben a témában én vagyok az előadó. Hefner képviselő kérése, hogy a mai ülésen tárgyaljuk meg a szabályzat 128-as cikkének az értelmezését. Én vagyok ennek a témának az előadója. Holnap délelőtti napirendre venném ezt föl. Si sente adesso? Most Allora dicevo, il... Gualtieri képviselő, az árnyék előadója, DAF képviselő úr jelentésénél a választói törvény reformjával kapcsolatban. Ma délután nem tud eljönni, nem tudott eljönni, és azt kéri, hogy ezt a témát holnap délelőtt tárgyaljuk meg. Ha nincs ellenvetés, akkor így el tudjuk fogadni a napirend módosított változatát. És így megvan a reményünk arra, hogy viszonylag hamar befejezzük az ülést. És így a koordinátor ülést ma délután meg tudnánk tartani, és nem holnap délelőtt. Holnap délelőtt viszont a koordinátor ülésre szánt időt szánhatnánk a DAF jelentés megtárgyalására. Még egyszer. Holnapi napi rendre átteszük az én jelentésemet, a szabályzat 128-as cikkének az értelmezését, ahogy Hefner kolléga azt kérte. Plusz a mai napi rendből kivesszük a DAF jelentést, hatos napi rendi pontot áttesszük holnap délelőtre. Úgyis két részre volt osztva, úgyhogy így áttesszük a tárgyalást, megbeszélést és a módosítások megbeszélését is holnap eh, délelőtre. Visz, és a koordinátor ülés viszont ma estére, mondjuk, hogy fél hat körülre, remélem addigra befejezzük az egyes témákat. Ma este fél hat koordinátor ülés. A koordinátor üléssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Tarkovsky kollégától kaptam egy üzenetet. Azt kérte, hogy a koordinátor ülést holnap tartsuk, mert a lengyelországi látogatásunkról is szeretne beszámolni. Ebben ugye neki fontos szerepe van, de én úgy gondolom, és néhány kollégával is egyeztettem, hogy a koordinátor ülés egyéb témáit meg tudnánk ma este beszélni, és akkor holnap beszélnénk a lengyelországi látogatásról. Ha nincs ellenvetés, akkor marad így a napi rend. Duff kolléga. Nem, elvileg nem ellenzem ezt a megoldást. Elvileg nem ellenzem a megoldást, de azt szeretném kérni, hogy megfelelő időt és helyet szálljunk arra, hogy megvitassuk és végig gondoljuk a jelentésemet, a választójog és a választási reformról, hogy a lényegi vitát lefolytathassuk. Hogyha reggel a koordinátűrés helyére tesszük ezt, és Szefkovics biztos úr is holnap fog meglátogatni minket, akkor egy kicsit izgulni fogok, A kérdésem az, hogy kérjük meg a biztos urat, hogy mondjuk 11-15-re jöjjön holnap délelőtt, hogy tényleg elég időnk legyen arra, és meg legyen a lehetőségünk arra, hogy megbeszéljük az én jelentésemet. mert az üléseinken, a napi renden mindig kevés időt tudtunk eddig erre szállni. Elnézést, Dáv kolléga. Lehet, hogy nem jól magyaráztam el a javaslatomat. A következő javaslatom. Koordinátor és ma este a bizottsági ülés után azért, hogy még több időnk legyen holnap az ön jelentésére. Ma este tehát koordinátori ülés lenne, és a holnapi ülést kilenckor megkezdenénk, megnyerjük azt az időt, amit egyébként a koordinátorülésre szántunk volna. Úgyhogy van elég idő. Ez így megfelel? Yes, okay. Igen. Azt kérjük, hogy ezt kérem, hogy akkor pontosan kilenckor kezdjük el holnap az ülést. Jó. Én itt leszek és azt javaslom a többieknek is, hogy ők is legyenek itt. Próbáljunk pontosan jönni holnap reggel kilenckor. Ehhez a napirendi ponthoz szeretne hozzászólni Scholz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jól meg tudom érteni, hogy nehéz a menetrendeket úgy összeállítani, az időterveket, hogy a képviselők az összes fontos napirenden itt legyenek, vagy napirendi ponton itt legyenek. Én is árnyék előadó vagyok egyébként. DAF kolléga jelentésével kapcsolatban, és az Intra Bizottságban van egy konferencia, tehát, és emiatt nem tudok részt venni ezen a ponton. Meg kell nézni, hogy milyen az eredeti tervezése a szakbizottságoknak, és ezek szerint tervezzük a dolgunkat. És ilyen rövid távú módosítások mellett nagyon nehéz felelősségteljesen részt venni a munkában. A jövőbeli tervezésben azt gondolom, hogy vegyék figyelembe ezt majd. Köszönöm. Mindig megpróbálok mindenkinek megfelelni. Ma utolsó percig módosítgattuk a napirendet azért, hogy ez mindenkinek megfeleljen. Scholz kolléga, kérem, hogy most ez alkalommal fogadja el ezt a helyzetet, a javaslatát, az ajánlását a jövőre vonatkozó iránymutatásként elfogadom, de kérem, hogy ne változtassa meg még egyszer a programot, mert ez nehézséget okozna. Köszönöm szépen. Mikrofon. Most jó. Nincs elnöki közleményem, viszont el kell, hogy fogadjuk a január 31. február 1 február 7 február 14 és február 17 i ülések jegyzőkönyvét. Ez mindenkinek a rendelkezésére áll, hogyha nincs semmilyen felvetés ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük őket. És már is át tudunk térni a 4-es és 5-ös napirendi pontokra. Ezekben én vagyok az előadó, és együtt tudjuk őket megvitatni. Ahogy tudják, az intézmény közi megállapodás a közös átláthatósági nyilvántartásról, tehát parlament és bizottsági közös nyilvántartásról, ezt a mi bizottságunk kell, hogy elfogadja, ezt a megállapodást, és ennek következtében a szabályzatot is módosítanunk kell. Ugye ez a megállapodásnak a következménye. A megállapodással kapcsolatban vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk, nincs lehetőségünk a módosításra. A szabályzattal kapcsolatban természetesen módosításokra is lehetőség van. A két témát, a két napirendi pontot egy kalap alatt kezelném, hiszen gyakorlatilag ugyanarról van szó. A megállapodásról bizottság és parlament közti megállapodásról a február 1-i ülésünkön beszéltünk, akkor Wallis elnök helyettes azt, hogy meglátogatott minket, és bemutatta ennek a megállapodásnak, intézményközi megállapodásnak a tartalmát. Most már nem lobbista regiszternek hívjuk ezt, hanem átláthatósági nyilvántartásnak. Az újdonság az az, hogy ez a nyilvántartás most már közös az Európai Bizottság és az Európai Parlament között, most várjuk, és uh, ígéretesnek mutatkozik az, hogy a tanács is csatlakozzon ehhez a megállapodáshoz. Így a nyilvántartás hamarosan, majd Sefkovics biztos úrat meghallgatunk e tekintetben holnap, minden esetre nekem pozitív információim vannak. Az átláthatósági nyilvántartás így parlamenti bizottsági és tanácsi közös listává tud majd válni. Mit is mondjak az első ponttal kapcsolatban? Emlékeztetnék arra, hogy az átláthatósági nyilvántartás, amit korábban lobbista nyilvántartásnak neveztünk, ezt már a Stub jelentést kérte az előző mandátum alatt 2008-ban, és támogatást is kapott a bizottságunk minden tagjától. A jelentés egy, munka, egy magas szintű munkacsoportot alakított, amelynek ki kell dolgozni a megállapodás Fölállt ez a munkacsoport, tagjai Wallis kolléga volt az elnök, én magam is tagja voltam ennek, és Isabel Durán, valamint jó lányen voltak még tagok. És így együtt dolgoztunk ennek a dokumentumnak az elkészítésén. Mi is a tartalma lényegileg ennek a megállapodásnak? Egyrészt a nyilvántartás az lehetőség, nem kötelezettség. Aki előnyöket szeretne kapni, annak kérnie kell a felvételét erre a nyilvántartásra. Ahhoz, hogy felvételt nyerjen, egy sor információt kell biztosítani, főleg pénzügyi jellegű információt, illetve hogy az intézménye, európai intézményektől esetlegesen milyen jövedelmhez jut. De nem kötelező. Persze, ha valaki nem iratkozik föl, akkor nem fogja élvezni a nyilvántartáson szereplésnek az előnyeit. Második pont, a regisztert, a listát úgy képzeltük el, hogy a lehető legszélesebb körből föl lehessen rá iratkozni. Ezért van egy olyan szakasza, ami nem kereskedelmi intézményekre, hanem a nem kereskedelmi intézményekre vonatkozik, amelyek hozzá tudnak járulni az Európai Parlament munkájához elkülönül ez a két dolog, de ugyanaz a viselkedési kódex és alapszabályok vonatkoznak mind a két listára. Aztán mondtam, hogy a kötelezettség az, hogy információkat kell biztosítani, például milyen az intézmény struktúrája, ki az elnöke, de főleg pénzügyi információkat kell adni, ez teljesen logikus. Azt hiszem, hogy most más nem is szeretnék elmondani a megállapodással kapcsolatban módosítást nem lehet kérni, vagy elfogadjuk, vagy nem. Én azt kérem, hogy fogadjuk el, szerintem ez előrelépést jelent a fokozottabb európai intézményi átláthatóság irányában. A szabályzat módosításai ez szükségesek. A 127-es cikk alapján történik meg. A a régi lobby listával kapcsolatos 9-es cikket kell módosítani, valamint a 10-es mellékletet, hiszen a 10-es melléklet kapcsolódott a 9-es cikkhez. Az új nyilvántartás, illetve az új szabályzat a régi szabályzat struktúráját követi. Fontos elmondani, hogy a parlament egy sor részletkérdésben illetékes marad Kötelező a feliratkozás, ha valaki be akar jutni a parlamentbe. De a parlament illetékes marad a tekintetben, hogy a részletszabályozókat meghatározza. Vagyis, hogy mik az előfeltételei, mik a hatókörei, és milyen szervezethez kell, hogy tartozzanak azok, akik föliratkozhatnak a listára, a nyilvántartásra. Így a questorok szabadsága tekintetében ez megerősítést nyert, tehát a szabályok felállítása és hogy milyen címekkel lehet megkapni. A viselkedési kódexet azokra is lehet alkalmazni, akik nem a, tartoznak a megállapodás hatája alá. És mindez szerepel a 10-es melléklet B részében. A javaslat az, hogy a, az a felelős szerv, amely döntő a nyilvántartás megvalósításáról, az az elnöki, a bíró, az elnöki kértekezlete és a főtitkár. Vannak egyéb részletek is, többféle elképzelés szerepel a 9-es cikkre vonatkozóan, természetesen a megállapodás miatt okafogyottá részeket törölni kell a 9-es cikkből. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a szabályzat módosítása amely a mi illetékességünkbe tartozik, elfogadandó. Még egyszer, lényegileg az átláthatósági nyilvántartásra való fölvétel a parlamentnél feltétel annak, hogy valaki bejuthasson a parlament intézményeibe. De ö, nem kizáró jellegű. Például a választók, hogyha nem is szerepelnek a regiszterbe, bejöhetnek a családtagok is, Mindezt már korábban szabályoztuk, és ez nem változik. Meg is nyitnám ebben a témában a vitát. Megadom a szót annak, aki kéri. Gröte kolléga kért szót. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum, amelyet itt elfogadunk. Két jelentésről van szó tulajdonképpen. Egy részt a szabályzatról, eljárási szabályzatról van szó, azt is módosítani kell ennek megfelelően, de hát van ennek egy politikai kísérője, egy politikai jelentés is. Az átláthatóság nagyon fontos, nagyon jó, hogy megváltoztattuk a nevet, hogy egy átláthatósági nyilvántartás születik, mert az intézmények, a parlament is transzparens, és hát hozzá kell szokni, most már nem lobbyregiszter, lobby nyilvántartás, hanem átláthatóság, és jónak is tartom, hogy ez így van. Ami a jelentést illeti, a tanácsot illető pontot, a tanácssal közös átláthatósági nyilvántartást, ezt kicsit keményebben fogalmaznám meg, legyen egy kicsit keményebb a szöveg, mert a polgárok nem különböztetik meg a bizottságot, a parlamentet és a harmadik intézményt, a tanácsot, hanem egy közös regiszterre, egy közös nyilvántartásra van szükség, ezt egyértelműen meg kell fogalmazni, észszerűen ne legyen itt értelmezési lehetőség. A célnak annak kell lennie, hogy legyen egy közös nyilvántartás, amely nyilvános, egyébként a tervezés, ezt ma is nagyon jónak tartom már, a bizottságra vonatkozóan, hogy betekintést lehet nyerni, hogy mennyi pénzt költenek erre az egészre. Azt gondolom, hogy ez a szövegrész jól sikerült, ma is azt mondom, már nézzétek meg, már nálunk most is van egy önkéntes regiszter, nyilvántartás, persze fontos, hogy ez kötelező legyen, hogy kötelező hatályú szövegeink legyenek a tanácsra vonatkozóan is. Ez azt gondolom, hogy ami némi kifogásra adott még okot, szerintem jó úton járunk, de világossá kell tenni ezt is, azt is persze, hogy mi történik, ha nem tartják be az előírásokat, ennek a következményeit, ezt is elég jól írják le, és mindenki tudja, aki nem tartja magát a mi általunk felállított szabályokhoz, annak következményekkel kell szembenéznie. Tehát összességében sikeres ez a jelentés, és az Európai Parlament, de a másik két intézmény is nagy lépést tehet ezáltal előre. Egyszerűen azért, mert nagyon sok fenntartás merül fel, itt Európával kapcsolatban azt mondják, hogy Európában nem átláthatóak a dolgok, itt az átláthatósági nyilvántartással jobb lesz ez az egész, átláthatóbb lesz, két jó jelentés születik, és lehetőleg gyorsabban szerintem próbáljuk ezt átrakni törvényformába is elfogadtatni. Köszönöm. DAF kollégája szó, aztán Hefner képviselője. Elnök úr, köszönöm szépen a szót és a jelentést. Azt hiszem, hogy általánosságban azt mondhatjuk, jó úton haladunk, az intézmény közé megállapodás sokkal jobb, mint bármilyen korábbi. Két kérdésem azért lenne az ügyvédekkel, jogászokkal és a papokkal kapcsolatban. Jó, ez nem ugyanaz a kérdés lesz, de a probléma az ügyvédekkel és a papokkal a következő. Időnként lobbistaként lépnek fel. És időnként az is előfordul, hogy egy tanácsadót is magukkal hoznak az ügyvédek, az egyház pedig részese a privilegizált párbeszédnek a szerződés alapján. Ha valaki tehát az egyházat, valamelyik egyházat képviseli, ennek a párbeszédnek, a hivatalos párbeszédnek a jegyében, ugyanúgy, ahogy a munkadók, munkavállalók képviselői szakszervezetek is lobbistának tekintettők ők is. Azt gondoltam, hogy a, bár nem hoztam magammal, hogy az intézmény közi megállapodásban tulajdonképpen különbséget tesznek ezen két csoportba tartozó személyek funkciói, feladatai között. Az állásfoglalás hatodik bekezdésében 6b pontban ez a különbségtétel már nincs jelen, eltűnt a legalábbis a papokra vonatkozóan. És az ügyvédeket sem említik meg, ami szerintem hiba. Ezért hálás lennék, hogyha ezt tovább tudná nekünk pontosítani, elnök úr. Ami az eljárási szabályzatot illeti, az ötödik módosító kapcsán, hát nem volt könnyű megértenem azt, nem is értem, hogy ennek mi a célja. Nem értem ezt a bekezdést. Talán tudna nekünk egy példát mondani valakire, aki egy hosszú távú belépésre feljogosító badge rendelkezik, és ugyanakkor nem tartozik a megállapodás hatája alá. Köszönöm. Ja, liebe Kollegen, Herr Präsident. Kedves kollégák, kedves elnök úr, szerintem is egy fontos előrelépést tettünk. A demokráciában szükség van az átláthatóságra és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy eloszlassunk minden olyan látszatot, miszerint itt a színfalak mögött mögött köttetnének bizonyos alkuk, üzletek, vagy nem tárgyszerű célok miatti befolyást lehet gyakorolni a képviselőkre. Szerintem az átláthatósági nyilvántartás nem az egyetlen, de egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy átlátható, demokratikus legyen a politika, és ezzel eh, erősítjük a bizalmat. A hozzáférés, a bejutás lehetősége a eh, bizottságnál, a parlamentben különböző eh, személyek számára transzparens kell, hogy legyen, nem szabad ezt átláthatóság nélkül megtenni. Mi már régóta küzdöttünk egy ilyen transzparencia regiszterért, ezért bár nem teljesíti minden kívánságunkat ez a jelenlegi szöveg, el fogjuk fogadni, mert nagyon örülünk ennek, hogy ilyen nagy előrelépés történt. Ezt leszögezve azért azt is hozzátenném, hogy nem szabályoz minden kérdést ez a jogszabály, ugye kimarad a tanács belőle, és szerintünk ott is ugyanolyan szükség van az átláthatósági nyilvántartásra, mint a bizottságnál vagy a parlamentnél. A következő dolog nem kötelezőek az a, a regiszter, nem kötelező, az ott szereplő adatok megadása nem kötelező, ezt mi hiányosságnak tekintjük. Jó, azt mondjuk, hogy aki nem tesz eleget a követelményeknek, az nem kap budget, és nem juthat be különböző termekbe, helyiségekbe, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy nem tudunk mindent szabályozni nem tudjuk például szabályozni azokat a találkozókat, amelyek ezen helyiségeken kívül zajlanak tehát szervezési és, és helyiségekből adódó követelmények természetétől adódóan ezeket nem lehet szabályozni, és ezért a képviselőktől elvárjuk azt, hogy egy nagyon magas szintű etika alapján járjanak el. Örülünk ennek az előrelépésnek, és határozottan támogatjuk ezt az eredményt. Többet szerettünk volna, de hát a politikában ez mindig így szokott lenni, támogatjuk. Csatlakozva ahhoz, amit Dafur mondott, és hivatkozva a hatodik pont kis B betűjére. Itt a szociális partnerek, az egyházak kerülnek megemlítésre, akikre ez nem vonatkozik. És volt két további csoport is, amelyeket nem érdekképviseleti csoportként kéne megjelölni, tehát azok, akik közhivattal töltenek be, tehát például a jegyzők azokban az országokban, ahol a közjegyző egy közhivatal, illetve a bírák. Hát, na melyik lobbista az, aki bíró, akinek itt be kéne jelentkeznie? Hát azt gondolom, hogy a harmadik hatalmi ág a bíróság. Hát ne ne, ne, így ne tekintsünk ezekre lobbistaként, tehát ne így lássuk őket. Erre szeretném felhívni a figyelmet, javasolni, hogy ezt a két csoportot ki kéne venni innen. Ahol közhivatalról beszélünk, az per definíció nem már nem lobbista, szerintem. Nyilván ügyvédeknél hol így, hol úgy dolgoznak, de a harmadik hatalmi ág, illetve a közjegyzők szintén közhivatalt látnak el, ezt már mondtam, tehát eh, ez nem egyfajta tanácsadási tevékenység, őket is ki kéne vonni ez alól szerintem. Uh, Köszönöm szépen. Nem megjegyzés, inkább csak eh, pontosítás véget kérdeznék eh, valamit. Elég sok időt törtöttem ezzel, hogy átfussam a szöveget. A lobbizási módszereket próbáljuk itt megragadni, de másrészt, ha megnézzük, hogy mely szervezetek vitathatatlanul lobbisták, azért nem szabad, hogy előítéletek alapján döntsünk erről, és bizonyos persze normák mentén járnak el de másrészt az asszisztenseket, az akreditált és a helyi asszisztenseket is bele kéne vonnunk ebbe, hiszen ők is befolyásolhatják a jogszabályalkotást és meg kellene nézni, hogy nekük nincs -e esetleg valamilyen talán eltitkolt kapcsolatuk, amivel befolyást tudnak gyakorolni. Lehet, hogy hibás, amit gondolok, de azért szeretnék pontosítást kérni. señor presidente. Eh, muy brevemente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egészen röviden. Amikor az eszmecserét lefolytattuk, és amikor ez a szöveg elfogadásra kerül, a transzparencia nyilvántartásról, akkor polit politikai megérzéseinkre is hallgatnunk kell, nem csak eljárási szempontokat eh, kell itt figyelembe venni. Látnunk kell azt, eh, hogy még mindig tart a gazdasági válság, és eh, nagyon sok országban ez azt eredményezi, hogy az intézmények meggyengültek szociális szempontból és több olyan EU-s tagállam is van, ahol jelenleg olyan rendszereket vezetnek be, amelyeknek a célja az, hogy megtiltsanak bizonyos dolgokat, illetve nagyobb transzparenciára késztessék a képviselőket, a nemzeti parlamentek képviselőit. Olyan időket élünk, amikor az Európai Uniónak sokszor a szemére hányják, hogy ezeket a korlátozó vagy takarékosság intézkedéseket meghozza ugyanúgy, mint a nemzeti szintű intézkedéseket meghozni kényszerülnek a tagállamok a válság hatására és általában az európai intézmények, a Fekete Péter, a bűnbak, a polgárok általában rájuk mutogatnak, és ezért nagyon jó, hogy most foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és kicsit politikai és etikai szempontból is vizsgáljuk az átláthatóság kérdését. Szerintem jobb a transzparencia, mint a tilalom. Sok tanulványból is kiderült az, hogy minél nagyobb az átláthatóság a munkánk során, annál inkább megtalálják sokan az útját és módját annak, hogy el kerüljék a, a tilalmakat, mármint hogyha tiltunk, és nem csak transzparencia van. Spanyolországban régebben, amikor még nem voltam kopasz, ennek számos tanújelét láttuk és angolok szokták mondani, hogyha valaki egy közhivatalnokhoz fordul, akkor abból indul ki, hogy tisztességes és becsületes a köztisztviselő közhivatalnok, mert nagyon rossz következményei vannak annak, hogyha nem ilyen. Mit kell tenni tehát ahhoz, hogy minden átlátható legyen, és ugyanakkor hatékony is? Persze a hatékonyságot növeli az, hogyha kevés a tiltás, a, a tilalom. A, aki viszont a transzparenciát megsérti, ahogyan ezt Matthias Gróten is mondtam, annak konzekvenciákkal kell számolnia, és tudnia kell, hogy milyen súlyos következményekkel jár ez rá nézve. Azzal is egyetértek, hogy a tanácsnak is csatlakoznia kellene ehhez a megállapodáshoz, meg vagyok győződve arról, hogyha valóban előre akarunk lépni, és létrejön ez a közös nyilvántartás a parlament és a bizottság között, akkor a tanács eh, gyakorlatilag kötelezőnek fogja érezni, hogy ehhez ő is csatlakozzon. Köszönöm. Thank you, Chair. Just a brief thought. Uh... Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid felvetés, ezt már a Stub jelentés kapcsán is felvetettem annó. A transzparenciával az a probléma, hogy mindig nagyon homályosak a határok a lobby tevékenységgel kapcsolatban. A határvonalak elég elmosódottak. Itt DAF kollega említette az egyháza képviselőit. Azt hiszem, a diplomatákat is meg kéne említenünk, hiszen ők is lobby tevékenységet fejtenek ki és azt hiszem, hogy talán őket a kivételek közé felvehetnénk, amivel jelezzük azt, hogy azért tisztában vagyunk azzal, hogy tulajdonképpen ők is ide tartoznak. Persze nem semmi büntető jellegűt nem akarnék, csak a transzparencia szabályok alapján, ahol mondtam, elmosódottak a határvonalak, szerintem róluk is szólnunk kell. Øh, tak, øh, formand. Øh, altså, jeg tilhører... Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanaz a véleményem, mint azoknak, akik elmondták, hogy nagyon örülnek az előrehaladásnak. Ugyanakkor azért abban is egyetértünk, hogy van, ami még hiányzik ebből a szövegből viszonylag rövid idő alatt kellett most felülvizsgálnunk a szöveget, és talán nem tudtuk elég alaposan megvitatni. Majd a következő parlamenti választások előtt ezt még egyszer elő kell venni, és talán felül kell vizsgálni. De ez nagyon jó kezdeményezés ahhoz is, hogy bevonjuk a polgárokat ezeknek a kérdéseknek a megvitatásába. Az egyik nehézség, amit még látunk, az az, hogy elég nagy a különbség a különböző díjak, pénzek között. És jó, most van egy önkéntes regiszter, de mik a szankciók, hogyha nem teljesíti valaki a regiszterrel kapcsolatos kötelezettségeket, feltételeket? Jó, a legszigorúbb szankció vagy büntetés az, hogy valaki akkor kikerül a nyilvántartásból. De a kérdés az, hogy elég komoly szankció ez. Az elő a ránk váró viták tükrében, majd ha a következő felülvizsgálatra sor kerül, jónak tartanánk azt, hogyha megfontolnánk, hogy mi történik, akkor valaki nem tartja be a szabályokat, mondjuk nem korrekt, nem helytálló információt ad meg a regiszterben, akkor talán fennmaradhat, bennmaradhat a regiszterben egy olyan megjegyzéssel, hogy hamis információt adott. Tehát jó lépés történt előre, de még sok minden hiányzik.

nem túl sokan vannak olyanok, akik ezt pontosan el tudják képzelni, hogy milyen hatással lesz ez a nemzeti szintre, és az új tagállamokban egészen konkrétan milyen hatással jár ez. Hosszú ideig egészen más feltételek voltak nálunk, a kapitalizmus és a lobbizmus az mindig valami negatív tartalmat hordozott nálunk, és részben azt kell, hogy mondjam, még mindig fura elképzelések léteznek, élnek egymás mellett ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban. Ezért ezt az új javaslatot szerintem úgy kéne kidomborítani, hogy ez valami új dolog, tehát nem egy rutin tevékenységként kéne erre hivatkozni. Minden esetre örülök annak, hogy az új tagállamok ban is lesz majd egy ilyen átláthatósági nyilvántartás, ahogy az említett nyilvántartás keretei között tudunk dolgozni majd. Meggyőződésem egyébként az, hogy szükség van arra, hogy a polgárokat részletesen tájékoztassuk a nyilvántartással kapcsolatban. Ebben az összefüggésben szeretném még kiemelni, hogy milyen szerep jut itt a médiának. A média képviselőit is be kell vonni ebbe a rendkívül fontos projektbe. Tudnilik végül is ők azok, akik a tájékoztatást adják a nyilvánosság számára. Időnként pedig azt is tudjuk, hogy helyes információt terjesztenek, máskor pedig hamis információt, vagy minimum torz információt, és bizonyos értelemben ők is lobbisták, tehát figyeljünk a médiára is, ezt akarom mondani. Bene. Allora... Rendben. a fenntartásokat, módosítási igényeket írásos módosítási intézmény formájában tudják megtenni. Javaslatom, hogy erről a két jelentésről április 19-én szavazunk, és ennek függvényében a módosítók benyújtásai határideje március 24 éjfél, így mindenkinek van ideje arra, hogy formálisan is benyújtsa a kiegészítő vagy jobbító javaslatát. Néhány kérdés, azért szeretnék reagálni. Először is, megmondom őszintén, Hefner képviselő úr, nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne kötelező ez a regiszter. Mi az, hogy kötelező? Ez azt jelenti, hogy minden olyan társaság, mondjuk európai, nem csak belga, hanem német, az összes európai társaságnak kötelező lenne feliratkozni egy listába, akkor is, hogyha soha nem jön el hozzánk. Természetes, hogy így módon nem lehet értelmezni a kötelezettséget. A kötelezettség azt kell, hogy jelentse, hogy bárki, aki azt akarja, hogy kapcsolata legyen az Európai Parlamenttel azért, hogy az érdekeit képviselje, kell, tehát ilyen értelemben kötelező, de technikailag legalábbis az olasz jog szerint nem kötelezettségről, hanem feladatról beszélünk, tehát feladata, hogy tartsa tisztában ezeket a szabályokat, hogyha előnyöket akar szerezni. Az előnyök és a költségek és a kötelezettségek pedig részletesen szerepelnek a megállapodásban. A rövidség kedvé nem olvastam föl, de hát láthatják a megállapodásban, hogy van egy viselkedési kódex, kilenc pontból áll, kilenc kötelezettségből áll, ami mindenkire érvényes, aki kéri a feliratkozását a nyilvántartásba. Tehát nem azért hívjuk átláthatóságinak, mert ez jól hangzik, hanem kötelezettség az átláthatóságra. Tehát így kell véleményem szerint értelmezni a kötelező jelleget. A nyilvántartás több fejezetre oszlik, ezt is el tudják olvasni. Hat különböző fejezet van, ez szerepel a megállapodásban. És ezek nem is azt, véleményem szerint nem is azt mutatják, hogy más lenne az elbánás, hiszen mindenkinek a, ugyanazt a viselkedési kódexet kell betartania, hanem egy ontológiai különbséget jelölnek. Van egy olyan társaság, amely gazdasági előnyhöz akar jutni, az más jellegű, mint egy kulturális intézmény, amely hozzá akar járulni ötletekkel, javaslatokkal az európai kulturális politika alakításához, odafigyelve arra, hogy mi történik az Európai Parlamentben, vagy az európai intézményekben, és próbálja támogatni mondjuk az európai integrációt. Ezért van ez a hat fejezet. És az a fejezet, ahol a kereskedelmi cégek vannak, az eltér attól, ahol az ügyvédek vannak, a jogi intézmények, az is megint egy más téma, eltérnek a kulturális intézményektől, hiszen ezek nem érdek, vagy nem nyereségorientáltak. Nagyon erős érdeképviseletre lehetnek képesek a jogi szervezetek például. Úgyhogy például a, az egyházak szerepeltetése a nyilvántartásban az ötödik fejezetben található, azt hiszem a 17-es cikk értelmében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikkének felelez meg. De itt nem mint egyház nevezik meg, hanem a szövegben az szerepel, hogy olyan jogi személyiség szervezetek, intézmények, hálózatok, amelyek képviseleti joggal rendelkeznek. Tehát ha bejön egy egyszerű pap, az az általános szabályoknak kell, hogy megfeleljen, ami mindenkire érvényes. Kik azok, akik bejöhetnek, mert a questorok megadják nekik maximum egy évre az általános belépési lehetőséget, anélkül, hogy a regiszterbe fölvételre kerüljenek, ez a hármas módosító indítványban szerepel a 9 per 4-es módosításaként. A belépési jogot olyan személyek kaphatják meg, amelyek gyakran kívánnak a parlament intézményeibe ellátogatni, de nem tartoznak a nyilvántartáshoz szól megállapodás hatája alá. Például a helyi asszisztensek, képviselők helyi asszisztensei. Például amikor lehet, én megkérem a feleségemet, hogy kísérjen el, és egy éves badge van, vagy akármilyen más családi családtagra is ez érvényes. Csak hogy példákat adjak. Szerintem meg kell különböztetni a különböző helyzeteket. Aztán a tanács. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt már hangsúlyoztam. Szerencsére magában a megállapodásban szerepel, 28-as pontban az Európai Tanács és az Európai Miniszter Tanács meghívottak, vagy felhívjuk őket, hogy szerepeltessék magukat a nyilvántartásban, és reméljük, hogy ezt hamarosan megteszik. Szankciók. Van egy szankciós táblázat, logikus. Ha valaki nem tartja be a viselkedési kódexet, vagyis a kötelezettségeit, akkor fokozatosan négy típusú szankciót lehet érvényesíteni. Van egy bizonyos szankció, hogyha valaki nem szándékosan nem tartja be a szabályokat, aztán ha szándékosan nem tartja be, az egy másik szint, de mondjuk utána korrigálja a viselkedés, ez a következő szint, hogyha rendszeresen megszegi valaki a viselkedési szabályt, és végül, amikor súlyosan, szándékosan megszegi valaki a viselkedési szabályt, Természetesen az egyszerű értesítést kezdve egészen a felfüggesztés, a belépési jog felfüggesztéséhez, ideiglenes, illetve végleges belépési jog visszavonásáig érvényesek ezek a szakciók. Tehát vannak szakciók. Úgy gondolom, hogy így többé-kevésbé minden felvetésre válaszoltam. Mindenesetre el kell olvasni a dokumentumot, és főleg a megállapodás, ami sokkal részletesebb, ha mindenki ezeket elolvassa, akkor ezeknek az alapján tudja a módosítót megfogalmazni. Ahogy mondtam, 20, március 24 évfélig kell benyújtani a módosító indítványokat. Ha nincs más hozzájárulás, akkor lezárom ezt a témát. Következő napi rendi pont. DAF jelentésre azt áttettük holnapra. Úgyhogy most Gyanakó képviselőnek adom meg a szót. 2004-2003-re rendelet alkalmazása európai szintű politikai pártokra vonatkozóan. Mindenki emlékszik bizonyára arra, hogy erről a témáról már volt szó. Júni, január 26-án meghallgatást is szerveztünk, ez egy nagyon fontos meghallgatás volt. A jelentés tervet az előadó február 17-én nyújtotta be rendkívüli AFKO ülés keretei között. 99 módosító indítványt nyújtottak be. Sajnos ezek csak angolul állnak rendelkezésre. Megnyitjuk a, megnyitom a vitát, és meglátjuk, hogy a mester vita alapján meg lesz a lehetőségünk arra, hogy holnap délelőtt szavazunk. Ez lenne a kívánatos, és ezt kívánja az előadó is. Zsemaka kolléga öné a szó szépen. Ez a jelentés közvetlenül csatlakozik a 2007-es jelentéshez. 2007-ben módosult az a rendelet, amely az európai politikai pártok finanszírozását szabályozza. Erre vannak európai pénzek ezeknek a pártoknak juttatják. Ezeket mindenek előtt az Európai Parlamenten keresztül. Az én javaslatom is az említett előfeltételekhez igazodik. Egységes szabályt szeretnénk valamennyi európai politikai pártra nézve. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a politikai pártok egy nemzetközi civil szervezetként működnek, ez persze nem felel meg a valóságnak a Lisszaboni szerződés után, hiszen a Lisszaboni szerződés a politikai pártok demokratikus szerepéről beszél, és azon politikai jelentőségről, amit az európai demokrácia megteremtésében és fenntartásában ezek a pártok játszanak. Végül pedig el kell, hogy mondjam, nem lehetnek olyan tárgyaló partnerek, amelyek nem rendelkeznek kellő politikai súlyjal. Készült tehát egy jelentés, amit a főtitkár készített. Itt a finanszírozás, a finanszírozás hatásai kerülnek szóba. A számvevőszék megfelelő következtetéseket levonta ebből, és az elnökségnek is van egy megjegyzése. A 2007-es jelentés annak idején aláhúzta egyébként, hogy az a kötelességünk, hogy egy politikai, jogi és adójogi rendszert rögzíteni kell a pártokra nézve. A meglévő vita alapján, amelyre sor került, ugye meghallgatás már volt, ezt ön is mondta, tá, elnök úr, és a meghallgatáson az európai politikai pártok összes képviselő jelen volt, de a főiskolák, a számvevőszék képviselői is jelen voltak, az összes érintett. Tehát a nemzetközi transzparenciával foglalkozó szervezet is jelen volt egyébként. Nem csak az európai pártok, vagy a regionális és nemzeti pártok képviselői azok, akikhez fordulni kell ezzel, hanem azt mondtuk, hogy vannak olyan személyek is, amelyeknek lehetőséget kell kínálni, hogy az európai pártok tagjai legyenek. Ezt mindenképpen támogatni kell hogy csak az európai párthoz tartozom valaki. Az európai pártok tagjai, tehát olyan tagok, olyan esetekről van szó, amikor legalább hét tagállamban jelen van egy európai párt, ettől európai párt, és egy ilyen párt bekerülhet a nemzeti parlamentekbe is, vagy regionális parlamentekbe. Ez azt jelenti, hogy regionális választásokon is részt vesznek ezek a pártok. Erre vonatkozóan kell meghatározni a szabályokat, hiszen a régióknak itt bizonyos jogalkotói szerepet kell juttatni. Németországban, Spanyolországban ismerjük ezt nagyon jól. Ott vannak regionális parlamentek, amelyek nagyon konkrét jogalkotási lehetőségekkel rendelkeznek. Más országokban vannak ugyan régiók, de ezek nem rendelkeznek jogalkotói jogkörrel. Ez egy nagyon fontos különbség, amit nekünk szem előtt kell itt tartani. Nézzük meg most a finanszírozást. Kitartunk amellett, amit a rendelet is tartalmaz, vagyis az európai politikai pártok részéről kell, hogy legyen egy valaki, aki legalább az Európai Parlament tagja. És azt is kritériumként kell meghatározni, amikor osztályozunk egy ilyen politikai pártot és európai pártként határozzuk meg, hogy hogyan tud ilyen szintű finanszírozáshoz jutni. Az európai választások előtt lehetne például egy új párt, amelynek nem lehet finanszírozást juttatni abban az esetben, ha nincsen legalább egy tagja, egy képviselője az Európai Parlamentben a választásokat követően Számos módosító indítványt terjesztettek elő, hát a finanszírozás fontos dolog, erre nagyon sok módosító vonatkozik és hát a finanszírozással kapcsolatban azt is meg kell nézni, hogyan lehet ezt személyeknek juttatni, mondjuk 12 ezer euró összegig. Mi itt azt javasoljuk, hogy 25 ezer euró legyen az adományok felső határa, e felé ne lehessen menni. Úgy gondoljuk, hogy az európai politikai pártok a lényeget tekintve e, tagdiakon keresztül finanszírozzák magukat. Persze ez nem mindig működőképes, mondjuk tíz év után már talán elképzelhető ilyesmi, amikor ezek az európai politikai pártok e, konkrét személyeket is fel tudnak venni a soraikba, tehát konkrét tagsággal, saját tagsággal rendelkeznek, de a politikai pártok nem tudnak megélni, hogyha mondjuk egy-egy tag évi 20 vagy 25 eurót fizet be. Ez azt jelenti, hogy realistának kell lennünk, és ne térjünk el attól a vonaltól, hogy ezek a politikai pártok jogi személyiséggel kell, hogy rendelkezzenek, és nyilvánvalóan részt kell, hogy vegyenek az európai választásokon, és a nemzeti politikai pártok egyébként világosan rendelkeznek jogi személyiséggel a tagállamok szintjén. Éppen ezért nem lenne helyes, ha mi itt elfogadnánk, hogy az európai politikai pártok továbbra is egyszerű civil szervezetek maradjanak. Az ilyen szabályok végrehajtása szerintünk lehetséges, figyelembe véve azt is, és ezt mi igyekeztünk figyelembe venni, hogy a számövőszék mit mondott, de természetesen fontos dolog az átláthatóság. Egy olyan időben élünk, amelyben az átláthatóság rendkívüli szerephez jut azok az információk, amelyeket a polgároknak kell adni, fontosak, de ezek időnként torz információt is tartalmaznak, éppen ezért nagyon alapos, nagyon korrekten kell dolgoznunk, amikor az európai politikai pártokról beszélünk. Mi azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság készítsen egy javaslatot arra nézve, hogy hogyan kaphatnak saját azonosságot ezek az európai politikai pártok, és a, például a Belgium esetében, vagy a Belgium összefégésében felhívhatnánk a figyelmet arra, hogy ezek a pártok igenis kapjanak jogi személyiséget itt Belgiumban. Mert az Európai Parlamenten keresztül európai pénzekkel finanszírozzák őket. Alapvetően elismertük már tulajdonképpen ezeket a szerepeket, már évtizedek óta vannak európai politikai pártok, elismerjük őket, finanszírozzuk őket, és az európai politikai pártoknak vannak alapítványai, felismertük, hogy ezek milyen fontosak. Egy néhány módosító indítvány egyébként egy ilyen affiliationről beszél, én a kompromisszumos indítványokat támogatni tudom egyébként, amelyek megszülettek. A rendelet definíciója szerinti pártokról beszélünk itt. A rendelet pontosan tartalmazza, hogy itt vagy európai politikai pártokról van szó, illetve olyan alapítványok, amelyek szorosan összefüggenek az európai politikai pártokkal. Ezek az alapítványok nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtanak, nem csak az európai politikai pártok számára, hanem a frakciók számára is itt a parlamentben. Ugyanis különböző rendezvényeket bonyolítanak le, amelyek a legkülönbözőbb irányba mutatnak, és a demokratikus rendelkezések végrehajtásáért küzdenek, az átláthatóságért szállnak síkra, illetőleg adott esetben letartóztatottak vagy foglyok szabadon bocsátásáért, és főleg ami a harmadik államokhoz fűződő kapcsolatokat illeti, olyan államokról van szó, ahol nincsenek hozzánk hasonló demokratikus struktúrák, ott bizony az alapítványoknak nagyon nagy szerep jut. Tehát például amit a mediterrán térség déli partvidékén láttunk, ahogyan ott megbuktatták a rezsimeket, a diktatúrákat, erre azt tudom mondani, hogy ezek az alapítványok, amelyek összefüggenek az európai politikai pártokkal, még nagyobb szerephez kell, hogy jussanak a tapasztalatok alapján. Ami pedig Kelet-Európát illeti, ott is vannak olyan államok, amelyek időközben tagjelölté váltak, és ott is az alapítványok fontosak. Egyszerűen azt kérem egyébként, hogy fogadjuk el ezt a jelentést. Tudom, hogy vannak bizonyos fenntartások egy ponttal kapcsolatban, ezt egyébként már meg is említettem. A tagságok kérdése merül fel, tehát ez egy nagyon sajátos adójogi szabályozást igényel. Vannak olyan indítványok, amelyeket ilyen irányba, meg ez, ebben az összefüggésben nyújtottak be. Hát nyilvánvalóan mindenki előterjeszheti a saját módosítóit, de az én javaslatom a mai tárgyalás témája, és szerintem holnap tényleg tudunk erről szavazni, elnök úr, és a lehető leggyorsabban próbáljuk ezeket a kérdéseket tisztázni és lezárni. Konkrét javaslatot készítünk az európai politikai pártok státuszát illetően. Figyelembe vesszük egyébként azt is, hogy a Lisszaboni szerződés másfél éve hatályban van már, ami azt jelenti, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit nekünk teljesítenünk kell, és amellett kell síkra szállnunk, hogy megkapják a jogi személyiséget ezek a pártok. Úgy gondolom, hogy a tagállami szinten ez így van, éppen ezért nem tehetjük lehetővé azt, hogy EU szinten ne legyen ilyen jogosultságok. Szerintem jogi szempontból ez elkerülhetetlen és szinte kötelező. Köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést, önnek személyesen is külön köszönöm a támogatást, elnök úr. Mindenek előtt, ami a meghallgatás lebonyolítását illeti, szerintem ez nekünk sokat segített, amikor előkészítettük ezt a jelentést. Köszönöm, Geneka úr képviselő. Nem csak a hozzászólásért, hanem a hivatalos munkáért, amit ebben a témában végzett. Guerrero képviselőkért szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Kianaku asszonynak szeretnék köszönetet mondani személyesen, nem csak a bevezetőért, hanem a munkáért is, amit végzett. Nagy munkát végzett, ezt az elnök úr is hangsúlyozta. Itt a jelentés összefüggésében azt gondolom, hogy abban meg tudunk állapodni itt a szakbizottságban, hogy a reprezentatív demokráciának pártokra van szüksége, ez egy alapvetés, és ez a fajta demokrácia adja az intézményi rendszerünk magvát. Ezeknek az intézményeknek a függetlenségét pedig ki kell egészíteni és meg kell erősíteni például a népi kezdeményezések kapcsán, vagy a polgárkezdeményezések kapcsán néhány hónappal ezelőtt Gurmai asszony és úr, Lamasz úr, úr ö, szólt hozzá ehhez a témához. A liberális forradalmak óta különböző szakaszokban fejlődünk, és a pártokhoz való hozzáállás is változott ezekkel a szakaszokkal. Először elutasították őket, aztán a következő szakaszban ignorálták őket, a harmadikban engedélyezték őket, a negyedikben pedig bekerültek az alkotmányba. Vagyis az országaink alkotmányai hivatkoznak a politikai pártok alapvető szerepére a közvélemény megszervezésében és a polgárok bevonásában. A Lisszaboni szerződés szintén meglépte ezt, és a pártoknak egy adott státuszt kölcsönzött, amit mi most meg kell, hogy töltsünk tartalommal, oly módon, hogy egy tényleges jogi státuszt biztosítunk ezeknek a pártoknak. És a pártok ne csak valamilyen fura intézményként legyenek jelen, ne, ne sima civil szervezetként, NGO-ként tekintsünk ezekre ahogyan eddig Belgiumban konkrétan kezelték ezeket a pártokat. 99 módosított terjesztettek elő egyébként, ami persze nem azt jelenti, hogy a jelentések kapcsolatban komoly ellensúly alakulna ki, vagy komoly kétely merülne fel. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban a képviselők jó részt egyetértenek, és a bizottsági tagokkal előkészítették ezt a munkát, meghallgatás is volt, különböző érintetteket bevontak, ami ahhoz vezetett, hogy megszületett ugyan a 99 módosító indítvány, de ez nem palástolhatja azt, hogy milyen jó már ez a jelentés jelen pillanatban is az én frakcióm is terjesztett elő, én személyesen is, Gurmai Zita és mások is terjesztettek elő módosító indítványokat, és mi egyszerűen bizonyos dolgokat még pontosítani, jobbá akarunk tenni ezekkel. Egy néhány módosítóra szeretnék kitérni a tízes cikk kapcsán, és az AA kapcsán itt éppen arról van szó, hogy az adórendszerekre vonatkozó hivatkozást nem tartjuk feltétlenül szükségesnek. Nem állítom, hogy ezt elvi szinten alapvetően elutasítjuk, de ezt az adórendszer megfogalmazást, de most nem tartjuk talán fontosnak. Vannak nehézségeink ezzel van egy adott adózási helyzete mindenkinek, a köz... nagyon nehéz lenne ezt most így európai szinten taglalni, hogy milyen státuszba kerüljenek a pártok munkatársai. Ami persze nem azt jelenti, hogy véglegesen, hogy véglegesen lemondanánk arról, hogy ezt szabályozok, csak nem tartjuk alkalmasnak a pillanatot nem vagyok mi alapvetően ez ellen, csak úgy véljük, hogy most nem kell szabályozni ezt a kérdést ebben a pillanatban, mert nehéz lenne ezt képviselni politikailag a közvélemény előtt, a nyilvánosság előtt. Egy másik módosító pedig egy párt alapítását vizsgálja, a feltételeket, az előfeltételeket vizsgálja, mikor kaphat egy párt finanszírozást, a frakciónk úgy véli, és én is úgy vélem, hogy pártok különböző elképzelésekkel születhetnek, különböző körülmények között, annak függvényében, hogy éppen milyen irányultságú pártról beszélünk. Tudjuk, hogy a jelentés számos pártra vonatkozhat, tehát demokratikus, belülről is demokratikus pártokra van szükség, bizonyos előírásokat be kell tartaniuk, teljesíteniük kell, de egy teljesen új pártól nem várhatjuk el Európában, hogyha éppen akkor hozták létre, hogy már korábban legyen képviselője az Európai Parlamentben. Hiszen még nem vett részt akár egy párt egy ilyen európai parlamenti választáson vagyis egy párt megalakítása, megalapítása és a közpénzekhez való hozzáférés feltétele nem lehet az, hogy rendelkezik-e képviselettel az Európai Parlamentben az adott párt. Azt is el kell, hogy mondjuk, másrészt persze, hogy nem lehet valamilyen akármilyen pártot európai szinten finanszírozni. Egy a választási eljárásban, folyamatban azért valamit le is kell tenni az asztalra. Egy további módosítás még, hogy mi egy adott véleményt képviselünk 12., tizenegyedik, 15. és 17. cikk kapcsán. Ezek a választási reformokat vizsgálják. Úgy gondoljuk most, hogy nem igazán helyes, hogy ebben az előírásban a pártok alapszabályáról beszélünk, a pártok finanszírozásáról beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy nem kell feltétlenül más dolgokat összefüggésbe hozni ezzel. Ez a téma egyébként Dafur jelentésében már megemlítésre került, tehát ezt nem kell még külön szabályozni itt. Tehát azt gondoljuk, hogy a választási rendszer, a választási eljárás módosításának ez a megfelelő pontja nem pedig ott kell erről beszélni, ahol az alapszabályt említjük meg. Hát nyilvánvaló egyébként, hogy a legtöbb pártban van alapszabály, másrészt pedig egy adott eljárás, de a két dolog nem keverendő össze. Módosított terjesztünk elő egyébként ezzel kapcsolatban, a pártok alapszabályával kapcsolatban, és az európai választási eljárás reformját az alapszabályoknak úgyis figyelembe kell venniük. Tehát ha lesz ilyen reform, akkor ez majd hatással lesz az európai pártok alapszabályára is. Egy további módosítás az adományokkal foglalkozik, milyen összegű lehet ez, legyen 25 ezer euró évente, adományozónként természetesen. Eltekintve ettől persze az adományokra az átláthatóság szabályai mindenképpen vonatkoznak, és az utolsó előtti indítvány úgy gondoljuk, hogy nincs szükség arra, hogy a pártok az intézményektől kapott finanszírozásba társfinanszírozóként szálljanak be egy ilyen társfinanszírozás nemzeti szinten nem követelmény, ezért talán itt se kéne. Két módosító indítványt terjeszt elő itt a frakciónk a társfinanszírozással kapcsolatban, ezt vegyük ki. Egyik esetben, másik esetben a 10%-os csökkenés. Hát, pontosabban 10-ről vagy 10-ről 5 százalékra történjen egy csökkenés. És egy utolsó módosítás. Úgy gondoljuk, hogy nem kell állást foglalnunk, pártosan állást foglalnunk abban, hogy az európai pártok tagsága milyen legyen, hiszen egyrészt Bizonyos országokban az a helyzet, hogy egy nemzeti párt tagjává kell válni, mielőtt európai politikai párt tagja legyünk. Van más vélemény is, van, aki azt mondja, hogy a nemzeti nélkül, nemzeti megkerülésével az európai pártba is be lehet lépni. Azt gondolom egyébként, hogyha ezt az európai pártokra bízzuk, minden egyes európai párt maga határozza meg, ezek után, hogy a csatlakozása hogy kerül majd sor. Hogyha az em, hogyha először egy nemzeti párthoz kell csatlakozni, vagy be kell lépni, akkor az úgyis jó, de ha az ember az európai pártba akar csak belépni, az is jó, csak nem így döntsük el. Tehát, és vannak még módosítások, mindenek előtt gurmaizit a módosításai, ezek a Gyanakú asszony előadásának utolsó részeire vonatkoznak az alapítványok, az európai pártokkal összefüggő alapítványokról beszélünk. Itt a demokrácia védelméről beszélünk, a kormányzati formák, a politikai ismeretek, az átmeneti időszakok témája merül fel. Tehát a pártoknak itt szerepet kell játszaniuk, és az alapítványoknak is megvan a maguk szerepe. Spanyolországban ismerem a helyzetet, egyébként ugyanaz a tapasztalatunk, mint Janakó asszonynak Görögországban, vagy Portugáliában a mi politikai átmenetünk során végül is azért jó volt, hogy az alapítványok ott voltak mellettünk, és támogatást kaphattunk tőlük. És olyan intézményektől, amelyek ilyen alapítványhoz hasonlóak. Vagyis azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, olyan út, amely meghatározza, hogy hogyan tudjuk a politikai folyamatot lebonyolítani. Janakó asszony ma délután néhány kompromisszumos ajánlatot, indítványt is előterjesztett, a legtöbbet el tudjuk fogadni, pontosabban szólva sokat, és azt gondolom, hogy széles körű konszenzus alakult ki a jelentésével kapcsolatban, és lesznek pontok, ahol nemet mondunk ennek ellen, de a legnagyobb részt támogatni tudjuk, a legtöbb indítványt támogatni tudjuk. Köszönöm. Um, present, yes, um, I'd like Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a raportőrnek a nagyon kemény munkát, mert valóban kemény munka, hogy egész mélyre ássunk a politikai pártok struktúráját, az EU mind a 27 tagállamban gorcső alá vegyük, pedig nagyon nagyok a különbségek a kultúrájuk, a státuszuk, a finanszírozásuk módja tekintetében, és azzal kapcsolatban is, hogy európai szintű, supranacionális pártként hogyan tudnak fellépni, hogyan tudják magukat ezen a szinten is meghatározni. Ez nem könnyű, és ezt Janakó asszony nagyon jól fogta meg, különösen a kompromisszumos indítványokban, amelyeket egy kivétellel támogatok. Két észrevételt hagy tegyek. Először is arra lenne szükség, hogy a bizottságot arra serkentsük, hogy gyorsabban dolgozza ki a jogalkotási javaslatát. A 18. bekezdésben A jelentéstevő ezt a, az AFKÓ szakbizottságot eh, hívja fel arra, hogy készítsen egy újabb jelentést, eh, amely eh, tulajdonképpen egy jogalkotási javaslat lenne, amelyet az Európai Bizottságnak nyújtanánk be. Szerintem ez túl hosszadalmas és fáradtságos út, ezzel a jelentéssel már felhívhatjuk a bizottságot, az Európai Bizottságot arra, hogy készítsen el egy alapszabálytervezetet a szerződés 225. cikkének az alapján. Én ezt megpróbáltam megfogalmazni a 76-os számú módosító indítványomban, amely eh, kiveszi azt a jelentésből, hogy ez a szakbizottság készítsen egy újabb jelentést. Szerintem erre már nincs szükség. A második észrevételem a G kompromisszummal függ össze a 31. bekezdéshez kapcsolódóan. Ezt azért nem tudom támogatni, mert itt felhívja a politikai pártokat arra, a jelentés írója, hogy indítsanak el egy egyfajta elmélkedés, gondolkodást a közvetlen tagságról. Azt hiszem, hogy már több mint húsz éve folyik ez a gondolkodás, és most arra ezt már talán be kellett volna fejezni. Már eleget gondolkodtak és most már eljött az ideje annak, ezt próbáltam meg egyébként a 96-os módosítóban megfogalmazni, e, hogy tehát eljött az ideje annak, hogy cselekedjenek, és erre hívjuk fel a politikai pártokat, hogy teremtsék meg annak a feltételeit, amelyekkel közvetlen tagság létesíthető. Természetesen mindez összhangban a saját preferenciáikkal ahogyan ezt Kerero is elmondta. Nincs szükség arra, hogy minden politikai családban pontosan ugyanazt a megközelítést alkalmazzák a közvetlen tagságról kapcsolatban. De alapvető fontosságonak tartom azt, hogy ahhoz, hogy valaki megszerezze ezt a státuszt, az európai politikai párt státuszát, tulajdonképpen meg kellene könnyíteni azt, hogy a egyének csatlakozhassanak ehhez a párthoz, vagy ezekhez a pártokhoz. Meg kellene teremteni a megfelelő eljárásokat, ahhoz, hogy az állampolgárok csatlakozhassanak, beléphessenek ezekbe a pártokba, és részre, részt vehessenek a pártok döntéshozatali folyamataiban és döntéshozó szerveiben. Ezeket próbáltam meg kicsit erőteljesebben megfogalmazni, de egyetértően a raportőr általános irányvonalával. Grazie. Köszönöm, Dáv képviselő. Hefner képviselője a szó. Mindenek előtt én is szeretném megköszönni a jelentés készítőjének a nagy munkát. Szerintem is előre léptünk. Világos, transzparens, demokratikus szabályok megalkotása felé léptünk egy nagyot de sajnos kritikát is kell gyakorolnom, bíráló megjegyzéseket is kell tennem a elég szörnyű meghallgatással kapcsolatban, amelyet eh, az itt átdolgozott eh, jelentés tervezete kapcsolatban eh, tartottunk, és hiányzik nagyon sok minden ebből. Itt például, eh, ami számomra a legfontosabb, a pártok elismerése és finanszírozása, ami a jelentésben együtt van kezelve. Már 33 évvel ezelőtt eh, eh, létrehoztam egy pártot, amely korábban nem létezett. Ez egy olyan párt volt, amelynek nem volt elődje, nem volt semmilyen előzménye, vagy összehasonlítható szervezete, és az alapítása pillanatában nyilvánvalóan nem lehetett semmilyen parlamentben képviselő ennek a pártnak, azért mert nem létezett. Ez a párt a zöld párt volt, ma Zöldek ott ülnek nagyon sok eh, nemzeti parlamentben, itt is az Európai Parlamentben, sok eh, kormányban kormányalkotók a zöldek. Tehát a demokráciából adódik, hogy teljesen új áramlatoknak, eh, erőknek is lehetőséget kell adni arra, hogy a már meglévő politikai erőkkel felvegyék a küzdelmet. És veszélyesnek tartom azt, hogyha most önérdeke által vezetve akarunk politizálni. Vigyáznunk kell ezzel, hiszen valamennyien politikai családokhoz tartozunk. De el kell kerülnünk azt, hogy ami amit most itt szabályozunk, azt úgy szabályozzuk, hogy ez csak a saját pártcsaládunk eh, érdekeit szolgálja, és eh, a versenyt eh, nem erősíteni, hanem éppen gyengíteni akarja. Tehát a politikai pártok elismerését nem szabad hozzá kapcsolni a választási eredményhez nem szabad hozzákapcsolni ahhoz, hogy már szerzette parlamenti helyeket az adott párt. Ez teljesen ellentmondana a demokráciában a szabad verseny elvének, és csak óvhatom magunkat attól, hogy ezt, erre az úton induljunk el. Más dolog a finanszírozást. A finanszírozást már eredményességi kritériumokhoz kell kapcsolni. Ott teljesen helyes az, amit a jelentés erről mond, sőt, talán még erőteljesebben is lehetne fogalmazni, szigorú kritériumokat is lehetne kérni. De ami az elismerés, illetve a finanszírozás közé az egyenlőség tétel, kitételét teszi, ezt, ezt helytelen. Az a kompromisszumos módosító, ami kicsit eltusolja ezt az egészet, ezt a problematikát azzal, hogy a finanszírozás feltételeik közé felvette azt, hogy azt a feltételt, hogy legalább egy helye legyen a pártnak az Európai Parlamentben. Ez még teljesen nyitva hagyja az elismerési kritériumokat ezek szerintem formálisak kell, hogy legyenek, és nem szabad, hogy eredményhez kötöttek legyenek. Jó kell, hogy legyen egy program, demokratikus belső struktúrák, kell, hogy elég tagja legyen egy ilyen pártnak, elég támogatója kell, hogy legyen, és még sok minden, kell, hogy be tudja nyújtani egy olyan alapszabályt, amely biztosítja azt, hogy demokratikusan hozzák meg a párton belül a döntéseket, stb. stb. De nem szabad ezt az elismerést már elért eredményekhez kötni korábbi választásokon. Máskülönben itt egy oligopol struktúrát hozunk létre, és ez teljesen jogosan majd az orrunk alá dörgölnék. Kérem, hogy ezen gondolkozzunk még, ezt gondoljuk át, dolgozzuk, dolgozunk ezen a részen, és ez módosító indítványokat benyújtottunk ennek érdekében. A meghallgatáson is elmondtam, és mindenki, aki utánam szólt, ugyanezt mondta el, és szakértők is, akik hozzászóltak, ehhez ugyanezt az álláspontot képviselték. Tehát még egyszer, nagyon határozottan szeretnék itt rámutatni arra, hogy hol van ez a nagy probléma, és nagyon határozottan óvnám magunkat attól, hogy felvállaljuk ezt a veszélyt, hogy öncélúan politizáljunk, és az európai demokráciát nem szolgáló oligopol szabályozást alkossunk meg. Ezért módosító indítványokat nyújtottam be ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, még hárman vannak a feszolók listáján. Kérdezem, hogy még valaki szeretne feliratkozni. Grip, Konstantior. Merci, madame. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Először is jó magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének Genekó asszonynak, és gratulálni a munkájához. Hatalmas munkát végzett, és ez most zárul le, ha jól értettem, egy nagyon hosszú folyamatot követően, még az előző mandátumból indult ez, és most lezárul, és nagyon érdekes módon zárul le ez a munka. És a meghallgatás minőségéhez is szeretnék gratulálni, amit január végére szervezett. Szinte minden európai politikai párt jelen volt és magas szintű jelenlét volt egyébként, ez is bizonyítja, hogy milyen érdeklődése fordulnak a téma iránt, és hogy mennyire aktuális ez a téma. A szakbizottságunk tehát egy nagyon aktuális munkát próbál most lezárni. Azért is gratulálok az előadónak, mert a Lisszaboni szerződés most már elismeri az európai politikai pártok szerepét, és hogy mennyire fontos a hozzájárulásuk az európai politikai térség kialakításához, ahhoz, hogy az európai közvélemény kialakuljon, és valódi európai vitákat lehessen folytatni, valódi európai gondolatokkal lehessen foglalkozni. Ahogy egyébként az európai polgári kezdeményezésnek is az a célja, hogy konkretizáljon ez a részvétel a polgárok részéről. Végül ezt szeretném mondani, hogy amikor a legnagyobb politikai problémák fölmerülnek a földközi tenger túloldalán, mi azt akarjuk, hogy az európai politikai pártok és alapítványok valódi megfelelő eszközök legyenek ahhoz, hogy támogatást, tanácsot, kísérletet, segítséget lehessen adni a demokratikus folyamatoknak, ami már a közel és közép-keletet megérintette. A mi demokráciánkban és az európai választások során természetesen minket az első körben érint, de a nemzeti vitát egyre inkább európai vitává kell átalakítanunk, és nagyon fontos ebben, hogy egy szervezett struktúrát és főleg elismert európai pártok létezhessenek, amelyeknek jogi státutuma is van. Röviden szeretném elmondani két módosító indítványomnak a tartalmát, amit Lamaszok képviselővel állítottunk össze, ami a politikai pártok személyzetének az adózási státuszát illeti, az A, A vagy A per 1-es preambulum törlésére vonatkozik, másrészt a 10-es bekezdés szintén említi a pénzügyi rezsimet. Igazából mi nem értjük, hogy mi, le, mi is lehetne ez a politikai pártok személyzetének az adózási rezsimje. Miről is van szó? A politikai pártok esetében az adózást egységesíteni kellene, vagy az <laughs> európai intézményekről van itt szó, vagy adhok adózási rendszerről van szó. Igazából ez az elképzelés nem pontos, nem egyetemű, és ezért így szeretnénk kifejezni azt, hogy mi ezt nem értjük, és minden esetre azt az üzenetet szeretnénk így közvetíteni, hogy egy ilyen rezsim, rezsimről körű vitát kell folytatni, azt ki kell dolgozni részleteiben. Sok politikai európai politikai párt esetében van ilyen elképzelés, de minden esetre egyáltalán nem megérett még ez az elképzelés, ez a legkevesebb, amit mondhatok. Úgyhogy nagyon sok a homályos volt még e tekintetben, nagyon sok a fenntartás, a szkepticizmus közülünk is sokan, de főleg a polgárok részéről nagyon sokan még így gondolják. Az európai politikai pártok szerepe mit is játszhat a választási kampányok során. Ez nagyon egy érdekes kérdés, nagyon sokan támogatják ezt, és a, nagyon sok polgárunknak tetszik ez az elképzelés. Gyakran találkozom fiatal és kevésbé fiatal polgárokkal, akik tényleg elvárják azt, hogy az európai politikai pártok legyenek aktívabbak, láthatóbbak az európai szenárióban. Figyeljünk arra oda, hogy ne indítsunk be olyan útvonalokat, olyan folyamatokat, amelyek komplikálhatják a feladatukat, és e, ettől a, a tüskés érzékeny témától inkább tartsuk magunkat távol. Ennyi lenne a fenntartásom. Minden esetre támogatom az előadó munkájának a gyümölcsét. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Konstanz. Következő felszólaló Stolzen és Bronx képviselők. Ha még valaki szeretne hozzászólni, akkor jelezze, és vissza is adom az elnöklést az elnök úrnak. Köszönöm. Először is azokhoz csatlakozok, akik hálát, hálásak voltak a jelentésért, a tartalmáért, és a sikeres meghallgatásért is köszönetet mondtak. Szerintem ez a hearing kifejezésre juttatta, hogy Európában az összes politikai párt európai szinten lévő pártokról beszélek, tudják azt, hogy lépnünk kell, ha a polgárok demokratikusabb részvételét akarjuk, és a politikai felelősökre vonatkozó szabályokat akarjuk meghatározni. Colin Crouch egy úgynevezett posztdemokráciáról beszélt, ami annak is jele, hogy egyre kevesebb polgár megy el választani, annak ellenére, hogy a legtöbb EU tagállamban vannak demokratikus intézményeink, választási szabadság van, stb vagyis gyakorlatilag nem kívánnak részt venni a döntéshozatali folyamatban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy EU szinten és a meghallgatáson el is hangzott, ne csak azt lássák, hogy van egy európai szint, hanem hogy ez egy pán-európai jellegű dolog. Éppen ezért szeretném elmondani a jelentéssel kapcsolatban, és a kompromisszumos javaslatoknál három pontot szeretnék kiemelni. Először is támogatom, amit Hefner kolléga mondott, mindenek előtt, ami a finanszírozás és a politikai pártok elismerését illeti. Ezt szét kell választani, mik a politikai pártok, hogyan születik egy politikai párt a társadalmunk, társadalmaink mindennapjaiban. Ilyen értelemben tehát tényleg helyes, hogy van egy, vannak strukturális szervezeti elvek, itt kell egy küszöb, amely meghatározza egy európai politikai párt elismerését az európai intézmények által. A második pont, és ettől külön van, és ebben egyetértek a kollégámmal, a finanszírozás, ahol a sikert kell meghatározni, tehát például, hogy beválasztanak valakit az Európai Parlamentbe bár a módosító indítványomban megpróbáltam arra is rámutatni, hogy a meglévő szabályt, ugye a 2007-es alapszabályról már beszéltünk, én azt jó kielégítőnek tartom, ami ott szerepel, vagyis a megválasztott tagok, képviselőségek nemzeti szinten is alapot nyújthatnak, és fontosak lehetnek a finanszírozhatóság kérdésében, akár még regionális szintű képviselet is, hiszen ebben az esetben a politikai párt már nem egy absztrakt konstrukció az EU-ban, hiszen minden pártnak feladata, hogy a tagállami szinten lévő tagokkal is tartsa a kapcsolatot, vagy a nemzeti pártokkal, vagy az egyéni tagokkal, akik ezekben a pártokban dolgoznak. És azért kell küzdeni minden egyes pártnak, hogy az európai véleményképzés folyamat, véleményalkotás folyamatát segítsék elő. Ez nagyon fontos a pártok szempontjából. Tehát, hogyha ezt szeretnénk fenntartani, tehát például valaki részt vesz a választásokon. A második pont, az a párton belüli demokrácia. Itt is egy sor módosító indítvány született. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy ma lehető legkevesebb korlátozást alkalmazzuk, és pont annyit alkalmazunk, amennyire szükség van. Tehát igyekezzük mindent lefolytottan szervezni, kevésbé avatkozzunk bele a véleményalkotás folyamatában egy európai politikai párt kapcsán a pártnak magának is képesnek kell lennie arra, hogy a saját alapszabályát megalkossa átlátható elvek alapján, amelyek az európai szinten működnek. Vagyis ez ránk is vonatkozik, amit mi itt meghatározunk az Európai Parlamentben. És ide tartozik véleményem szerint annak a lehetősége, hogy a legszélesebb körben vonjunk be pártokat ebbe a véleményalkotásba, és éppen ezért az akadályokat a lehető legalacsonyabbra tegyük. A harmadik pont pedig az, megint csak a tagsággal kapcsolatban, itt néhány módosító indítványt jó magam is előterjesztettem, más kollégák is egyébként. Úgy gondolom, hogy itt természetes személyeket figyelembe kellene vennünk mindenképpen, tehát lehessenek európai politikai párt tagjai, természetes személyek, hiszen ezt várják a polgárok, hogy tagjai lehessenek az európai politikai pártok. Ez az a plusz új minőség minden nemű nehézsége mellett. Ezért a felajánlott kompromisszumot üdvözlendőnek tartom, azt hiszem ez az utolsó az új 31. cégben a 31. bekezdésről beszélek, ahol a politikai pártok európai szinten szerepelnek, és ott felszólítják őket, hogy milyen legyen a viszony az egyéni tagság és a közvetlen részvétel között. Ugye hát vannak a pártok is, lehetnek tagok és egyéni tagok is lehetnek, és ennek a, ezeknek a viszonyát tisztázni kellene szerintem. Minden esetre ezt a kompromisszumot én így vállalni tudnám. Végül pedig hadd mondjam el, hogy a politikai alapítványok, az ifjúsági szervezetek szerepe is, és a női struktúrák szerepe az európai politikai pártokban mind nagyon fontos, Ez azt jelenti, hogy nagyobb, több lehetőséget kell kínálni az európai szinten az EU politikába való beleszóláshoz. És ebből következik a Colin Crunch féle posztdemokráciának az abszurditása véleményem szerint. És Andrew Duff jelentését is tartsuk szem előtt, ahol a választásokról van szó. Köszönöm szépen. Köszönet önnek. Bronz kollégája szó. Az európai politikai pártok csak ernyőszervezetként léteznek a nemzeti pártok fölött, de alapvető funkciója egy politikai pártnak az, hogy részt vegyen a választásokon és ezek a ernyő struktúrák nem vesznek részt egységes név alatt sehol választásokon Európában. És az egyetlen lehetőség arra, hogy ezt megtegyék, Darfur javaslata egy 25 képviselőt felsorakoztató egységes európai választókörzet létrehozására és ilyen módon tudnánk ezt ilyen nemzetek fölötti struktúrát létrehozni. Máskülönben egy más európai párt neve alatt vennének részt a választásokon, ami választási öngyilkosság lenne, és egyéb módon választásokon európai politikai párt nem tud részt venni választásokon ha ez továbbra is így marad, akkor ezek az európai politikai pártok kísérleti stádiumban maradnak, fel nem használt és nagyon költséges prototípusként léteznek tovább természetesen kötelező lehetne tenni számukra részvételt az összes európai választásokon, de ez nyilvánvalóan nem lenne jogszerű viszont lehet alapja annak, hogy kívánatosan tegyük az európai politikai pártok számára azt, hogy részt akarjanak venni választásokon, és megalkossanak olyan szabályokat, amelyek eddig még nem léteznek sehol, legalábbis az emberek tudatában. Nem ismerik az emberek ezek a szabályokat. Hogyha közvéleménykutatásokon az embereket megkérdezik arról, hogy mit tudnak az európai politikai pártokról, hát kiderül, hogy semmit. Ezért eh, tulajdonképpen itt valami olyasmiről beszélünk, ami nem létezik, eh, legalábbis az emberek eh, tudatában, és ezért a központi funkciójának az lenne, hogy vegyenek részt európai választásokon az ilyen pártok. Bene, allora... Rendben. Úgy gondolom, hogy elérkezett a pillanat, hogy átadjam a szót a válaszadásra az előadónak, és kérem, hogy a, illetve ha jól hallottam, akkor a kompromisszumos módosítókat már bemutatta. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelmel hallgattam a kollégák megjegyzéseit, és úgy tűnik, hogy a fő probléma a jogi és fiskális, vagyis adózási státusz a politikai pártok személyzete esetében. Meg kell, hogy mondjam, hogy meg is értem, hogy honnan érkeznek ezek az aggályok. Igen, lehet vitatni, hogy nem ez a megfelelő időpont ennek a bevezetésére. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy nem egy olyan statutumra gondoltam, mint az európai képviselők, vagy asszisztensei, vagy az itteni személyzet esetében. Ez egy adhok rezsim lenne az én elképzelésem szerint. De nem hiszem, hogy jelenleg ez a legfontosabb téma. A lényeg, hogy legyen jogi, politikai státusza a politikai pártoknak, és az ezekhez kapcsolódó alapítványoknak. Másik fontos téma, hogy egy bizonyos dolgot tisztázni kell. A 31-es bekezdés azt mondja ki, hogy politikai pártokat egyének alkothatnak. De ha azt akarjuk, hogy egy európai politikai párt fölálljon és sok tagja legyen, akkor ehhez évekre van szükség, nagyon sok időre van szükség. Vannak olyan kompromisszumos módosító indítványok, amelyek elfogadják azt a koncepciót, hogy tegyünk megkülönböztetést a politikai pártok és a támogatást kapó szervezetek között. Mindenki azt mondta, hogy ha támogatást kapnak ezek a pártok, akkor legalább egy parlamenti képviselője kell, hogy legyen. Van egy etekintetű kompromisszumos indítvány tehát, ahogy mondtam, ami ezzel a témával foglalkozik. Én nem ellenzem azt, hogy politikai pártot föl lehessen állítani képviselő nélkül, hiszen a választások előtt például föl lehet állítani egy ilyen pártot, és hogyha részt vesznek a választásokon, és bejutnak képviselők, akkor majd később kapnak támogatást. Hogyha sok tagja van a pártnak, és van tagdíj, akkor is a tagdíj alapján csak a tagdíjból nem tud megélni a párt. Jelenleg, ha jól tudom, 20 euró ez a tagdíj. E körüli. Úgyhogy a jövőre kell gondolni, a támogatási rendszer az úgy kell, hogy fönnálljon, mint jelenleg. Folytattam tárgyalásokat a politikai pártokkal, és nem kérnek pénzt, megértik, hogy most érzékeny időket élünk, gazdasági válság van, a polgárok kritizálják a politikusokat, és a politikai pártokat, nem csak a polgárok, hanem a média is. Minden esetre úgy gondolom, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket mi most megteszünk a politikai pártok érdekében, ezek részét képezi például Európa jövőjéről szóló konvenciónak az ott szereplő fontos témákat, a civil társadalom a közvéleménye. Mi azt akarjuk, hogy a polgárok tudják, hogy miről szólnak, mit jelentenek ezek az európai politikai pártok. Vannak olyan pártok, amelyek ismerik ezt a témát, hiszen rendszeresen szerveznek találkozót európai politikai pártokkal. De ugyanakkor ez a demokráciáról, az átláthatóságról is szól, ezt is tudatosítanunk kell a közvéleménnyel, a polgárokkal. Hogyha egységes EU szerte érvényes jogi személyiséget tudunk adni ezeknek a pártoknak, illetve a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgását is célozzuk az Európai Unióban, akkor úgy gondolom, hogy az intézmények, az EU intézmények házatáján is körül kell, hogy nézzünk, és támogatnunk kell a politikai pártok koncepcióját. Sok megjegyzés hangzott el, úgy gondolom a legfontosabb témák azok voltak, amelyekről eddig beszéltem, a politikai párt felállítása és támogatása. De képviselő úr beszélt az Európai Bizottságról, sok minden függ tőlünk, nem csak azon, hogy mit írunk be a jelentésbe, hanem úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság egyet fog érteni, mi hivatalos levelet kell, hogy küldjünk az Európai Bizottságnak, felszólítva őket, hogy javaslat álljanak elő. És úgy gondolom, hogy elérkezett erre az idő. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, ezért most már nem jöhet elő semmiféle kifogása az Európai Bizottság. Épp itt az ideje, hogy ezt a levelet elküldjük, hogy felszólítsuk arra, hogy lépjen. Elhangzottak megjegyzések az érdekekre, támogatásokra vonatkozóan is, igen megértem, és elfogadom, betettem a kompromisszós módosítomba a szocialista javaslatokat. 25 ezer per fő per év, ez volt az összeg. Amit Guerrero úr mondott, ez racionális, észszerű. Ha egyetemek a szabályok és a státusz a politikai pártok esetében, akkor fontos az átláthatóság is, és nyomon kell, hogy kövessük az elszámolásukat. Az általam összeállított módosító indítványok próbálják magukba foglalni a 99 módosító indítványnak a tartalmát. Megértem, hogy vannak még ellentmondásos kérdések, konkrétan a személyzet kérdése, anyagi és pénzügyi adózási témák. Guerrero úr módosítóját elfogadom. Ez kapcsolódik egyébként az mm, Európai Parlament által adott összeghez is. Nem hiszem, hogy egy politikai pártnak egyedül kellene pénzt gyűjtenie, próbálnia kell tagokat szereznie, és időre van szükség ahhoz, hogy ezt megtegye. És természetesen politikai, jogi és adózási státuszt kell felállítani az európai politikai pártok és a kapcsolódó alapítványok esetében. És szeretném hangsúlyozni az alapítvány szót, ez rendkívül fontos, hiszen ezek szorosan kapcsolódnak ezekhez a politikai pártokhoz. Az alapítvány azért kap pénzt, mert maga a párt is kap pénzt. Az alapítványok függetlenül állnak föl. Hogyha van egy európai alapítvány, amely szocialistának nevezi magát, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan a szociális párthoz kerül át a pénzt. Természetesen nem. Azt is fel kell mérni, hogy valóban szocialista ez a bizonyos alapítvány. Gurmai asszony benyújtott egy módosító indítványt, amiben a fiók szervezet, vagy szervezet szerepel, én ezt egy kompromisszumos módosító indítványba átveszem. Egy specifikus cikk specifikus pontja foglalkozik ezzel a szabályzatban. Szó szóval szerint ezt idéztem, európai pártok és a társ leányszervezetek. Úgy gondolom, hogy ebben meg tudunk majd állapodni. Elnök úr! Mindent megtettem, amit megtehettem, hogy összeállítsam a kompromisszumos módosítóindítványokat. indítványokat. Nagyon sok módosítóindítvány indítvány teljesen egyforma volt, vagy hasonló volt. Az én kompromisszumos módosítóindítványaim indítványaim megpróbálják összehozni a módosítókban szereplő tartalmakat, és remélem, hogy a jelentés lényegét nem tettem tönkre, és nem tévesztettem célt hiszen a cél az, hogy megfelelő jogi státuszt alakítsunk ki az európai pártok és alapítványok számára. Grazie. Köszönöm, Gyanakau képviselő. Tényleg köszönet a jelentéshez, a válaszokhoz. Utolsó napirendi pont ma este, 8-as, elnök úr. Excuse me. Elnézést. Chef ich habe ein... Egy kérésem lenne. Mielőtt befejezzük ennek a pontnak a tárgyalását, szeretném megkérdezni a jelentéstevő asszonyt, hogy az én kérdésemre esetleg nem tudna-e még válaszolni. Lenyűgözött a többi kérdésre adott válasza. Én csak egy kérdésre koncentráltam, hiszen hogyan is fogalmazzak. A, konkrétan a mi szakbizottságunkat, az Alkotmányügyi Bizottságot érintő kérdés szerintem alapvető fontosságú, és csodálkozom, hogy pont erre nem válaszolt a képviselő asszony, ugyanis nagyon fontos ez számunkra, és nagyon hálás lennék, lennék hogyha erre még most kísérletet tenne. Akkor Hefner úr, kép, Hefner képviselő vá, kérdésére választ tud adni? Tud rá válaszolni? Eh, Elnök úr, Hefner úr valóban feltett egy kérdést az a kapcsolatban, hogy tegyünk különbséget az európai politikai pártok elismerésre és finanszírozása között. Én elmondtam, hogy a módosító indítványokban ez megtörténik. A jelentésben ugyanez most még nincs benne, de elfogadtam az erre vonatkozó módosító indítvány, és én is elmondtam, hogy egyetértek ezzel. Persze kellenek az elismeréshez is kritériumok, ezeket itt nem soroltam fel, a finanszírozási kritériumokról beszéltem, és elmondtam azt, hogy egy EP képviselő is kritérium, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet elismerni európai politikai pártként egy olyan pártot, amely még most nem létezik, hanem csak mondjuk az európai parlamenti választások előtt alapítják meg. Természetesen minden feltételnek teljesülni kell, és nem működhetnek csak a tagpártokon keresztül az ilyen európai pártok egy európai politikai pártba jelentkezhet bárki tagnak, és akkor ezt figyelembe kell venni a taglétszám megállapításakor. Azt hiszem, hogy megvan a logikája mindennek, de elég extrém dolog az lenne, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy mondjuk öten összeállnak, és pártot alapítanak, anélkül, hogy bármilyen kritérium vagy feltétel teljesülne. Mert nyilván egy ilyen pártot nem lehetne e, politikai párt, európai politikai pártnak tekinteni. Tehát kellenek kritériumok, feltételek, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy európai politikai pártnak minősüljön valamilyen szervezet, és azután utána finanszírozást is kapjon. Röviden még azért rákérdeznék Janako asszony. A javaslatba fel tudná venni azt, amit most szóban hallottunk öntől? Nagyon köszönöm a választ, csak hát ez eddig így nincs benne a szövegben, sem a jelentésben, sem a kompromisszumos módosítóban. De hogyha úgy gondolja, hogy ezt most elmondtam, akkor lehetséges a megoldás, csak a szövegben is ezt így kéne szerepeltetni. Rendben, köszönöm. Hallhatta a választ, és majd eldönti, hogy hogy lép. Átérünk a nyolcadik napirendi pontra, az eljárási szabályzat 51-es cikkének módosítása, közös bizottsági ülések. Hamar meg kell, hogy oldjuk ezt a kérdést, hiszen a január 31-i ülésen már szó volt róla, valamint a jelent, módosított jelentéstervezetet mindenki megkapta. A bizottsági elnökök március 8-ai ülésén bemutattam ezt a tervezetet. Röviden azért elmondanám, hogy a jelentésem egy kérés alapján született. A jogi bizottság elnöke kért fel minket arra, hogy alternatívákat találjunk. Mi is a kapcsolat az 51-es cikk és az 50-es cikk között. Konkrétan arról van szó, hogy az 51-es cikk szerinti eljárás érvényes a teljes jogalkotási folyamatra, vagy pedig csak az első olvasatra, ez az egyik kérdés. Másodszorban a társult, vagy társbizottságnak vannak-e ugyanolyan jogai, mint az illetékes bizottságnak, például módosítani indítványok benyújtása tekintetében, illetve esetlegesen a benyújtott jelentés visszavonása tekintetében végül a közös eljárás érvényes-e a végrehajtási aktusokra és a felhatalmazáson alapuló aktusokra. Ez a három kérdés volt, ezekre mi azt a választ adtuk, hogy az 51-es cikk végrehajtásának pontosítását követően vagyis a közös eljárás pontosítását követően, vagy felállítását követően ez a teljes jogalkotási folyamatra érvényes. De azt az előfeltételt pontosítani kell, hogy él, él és érvényes az 50 és az 51-es cikk is. Tehát ez az, hogy, tehát pontosan arról van szó, hogy nem lehet teljesen pontosítani előre, hogy mik lesznek. Tehát, hogyha nem lehet pontosítani, hogy mi az a téma, amire érvényes kell, legyen az 51-es, akkor az 50-es kell alkalmazni, de ez valószínűleg ritkán fog előfordulni. Egyébként pedig jelentős ez a kérdés, hogyha másodlagos fontosságú dolgokról lenne szó, akkor nem lenne érdemes így bonyolítani a dolgokat. Már csak azért is, hogyha egy bizottság olyan témával foglalkozik, ami te, nem teljes mértékben tartozik az ő illetékességébe, akkor van erre már megoldás. A bizottsági elnökök konferenciáján két hozzászólás hangzott el. Lén elnök úr azt kérte, hogy karcsosítsuk a négyes bekezdésben szereplő döntési mechanizmust. Ebben igazából az szerepel, hogy a két bizottság közösen lép fel, amikor az 51-es cikk alkalmazására kerül sor, egészen a végrehajtási fázisig. A végrehajtási fázisban viszont a elnökök konferenciája eldöntheti a kettő közül, hogy melyik bizottság vigye tovább a témát. Az elnökök konferenciája azt javasolja, hogy egy mechanizmus állítsunk föl, ami gyorsabban alkalmazható. Megpróbáljuk majd a javaslatot összeállítani, én magam majd egy módosító indítványjal élek e tekintetben. A második fontos megjegyzés Leinen elnök úr részéről hangzott el. Ő azt javasolja, hogy pontosítsuk a közös bizottságok üléseire vonatkozó határidőket második olvasatban, mert egyébként nagyon el tudna húzódni az eljárás. Úgy gondolom, hogy lehetőség van arra, hogy eltekintetben is egy módosító indítványnal megadjuk a kérdést. Most lefolytatjuk a vitát. Módosító indítványok benyújtásának a határideje március 15-e, vagyis holnap éjfél. De Guerrero képviselő kéri, hogy halasszuk el későbbre ezt a határidőt, úgyhogy az én javaslatom az, hogy március 24-ig kiosztom azokat a módosító indítványokat, mindenkinek eljutatom azokat, amelyeket én magam akarok benyújtani, és akkor így teljesen megváltoztatjuk a felállást. Az általános módosító indítványi benyújtási határidő március 31 csütörtök dél. Van még időnk, hogy dolgozzunk ezeken a módosító indítványokon. Ha egyetértenek, akkor jelezzék. Ha valaki szeretne a vitában részt venni, akkor kérjen szót. Wild képviselőként szó tessék. Ja, ich wollte eigentlich nur zwei... Äh, Tulajdonképpen csak két megjegyzésem lenne. Az első a kevésbé fontos szerintem. Az a meggyőződés, hogy nagy jelentősége van ennek a témának, hát az kettősen is szubjektív. Egyrészt a meggyőződés maga is szubjektív, és hát, hogy a téma nagy jelentőségű, az is szubjektív. Nagyon sokan vannak itt a parlamentben, akik úgy gondolják, hogy minden téma, és főleg az, amit ők dolgoznak fel, az nagy jelentőséggel bír. Nem tudom, hogy egy jogi szöveg kapcsán, hát ilyen szubjektív fogalmakat kéne használni, bele kéne venni, vinni ezeket. Aztán, ha már alapvető dolgokról van szó, amelyek a szakbizottságokat érintik, ez szerintem valahol egy szervezési, szervezeti kérdés, ahol a hatékonyság kerül szóba, hogy ez miért az elnök konferenciájának a hatásköre, és miért nem a szakbizottsági elnökök konferenciájának a hatásköre, azt nem tudom és utoljára 11. napirendi pontként van DAF kollégának egy napirendi pontja, ott a bizottság meghallgatásáról van szó, ott társult szakbizottságokról van szó. Vigyázni kellene, hogy ne alakítsunk ki újabb és újabb eszközöket. Őnek is a vegyes bizottságokat kéne használni kifejezésként, és Cassini úr munkájában, amiért én is hálás vagyok, persze, és köszönetet mondok, hogyha közös bizottsági ülésekről beszélünk, akkor a biztosok meghallgatásáról kéne beszélni. Itt öt év, egy öt évente megjele, meg, meglévő rendszeres dolgot le kéne foglalnunk vele, és szerintem ezt így kicsit irányt kéne szabni ezeknek a dolgoknak. <coughs> En primer lugar pido disculpas por intervenir en... Igen, elnézést kérek. Először is, hogy minden egyes ponthoz hozzászólok ma délután. Amit Viland úrtól hallottunk, az nem tér el attól, amit én mondani akarok tulajdonképpen a lényeg, hogy hozzászólok, de talán nem is mindig fontos. Dick Martin nevében beszélek, aki árnyék előadó a szocialistáknál és a demokratáknál. És a következőkre szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon fontos egy dolog, ez az eljárás a lehető legkevesebbet kerüljön alkalmazásra és hogyha az elnökök konferenciája ezt akarja, ilyen eljárást kér, akkor világossá kell tenni, hogy az érintett szakbizottságok egymástól külön nem tudják külön választani a témákat, és olyan témáról van szó ezek után, amely nagyon fontos. A major importance kifejezést alkalmazzák az angol szövegben is, ezt szó szerint kell vennünk. úgy általában a jelentés érdemi részével egyet tudunk érteni. ahogyan ezt Kazini úr megfogalmazta. Mi egy kicsi, amit problémásnak látunk, ez az idő kérdéseit, és a különböző a, a különböző szakbizottságok közös munkájának mértéke az, amit alaposan meg kell nézni. Hogyha az idő korlátokat vesszük, akkor az teljesen helyes, hogy a különböző szakbizottságok nyilván egy-egy témában egymással kell, hogy működjenek, vagy együtt kell, hogy működjenek, és hogyha az elnökök konferenciája mondjuk túl későn dönt, és túl sok idő telik el, amíg a parlament egy megfelelő javaslatot kap. És az együttes döntéshozatal esetében, ahol második olvasatra van szükség, ott egy kicsit óvatosabbnak kell már lennünk. Ott vannak aggájaim. Nagyon egyértelműen szét kell választani az időket. Erre akarok kiukadni, tehát, és ezt mindenképpen be is kell tartani az érintett szakbizottságoknak. És a parlament így kap lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét. Nem szabad túl sokáig várnunk a tanács álláspontját illetően. És mi van a, az egyes szakbizottságok méretével, nagyságával az egyikben túl sok, sokkal több a tag, mint a másik szakbizottságban, akkor ez hatással járhat ha tisztán csak a számokból indulunk ki, akkor ez az eredmény. Éppen ezért valahol valamilyen határvonalat itt is meg kéne húznunk. Vagyis azt mondhatjuk, hogy mondjuk mind a két szakbizottságban többséget kell szerezni. Március 31-e egyébként az új határidő, amit említett a módosítók benyújtásával kapcsolatban a frakcióm David Martinnal kidolgozza a megfelelő indítványokat annak érdekében, hogy itt sikerüljön felgyorsítani ezt a lehetőleg kiegyensúlyozott döntéshozatalt, főleg, hogyha különböző méretűek a szakbizottságok. Hefner képviselője a szó. Ich bin sehr dankbar für Nagyon hálás vagyok a tervezetért, a javaslatokért, elnök úr, és a vitáért is hálás vagyok. És mintha van még időnk, néhány gondolatot szeretnék megosztani valamennyiünkkel, és kérdéseket is feltennék, nem csak ítéletet, egy értékítéletet kívánok mondani. Saját magam sem vagyok biztos abban, hogy ilyen szigorúan kellene ezt megpróbálnunk szabályozni, mint ahogyan az én olvasatomban ez szerepel a javaslatokban. Ebben ugyanis, ennek ugyanis mi lehet a veszélye, amire ön is felhívta a figyelmet, és ez a veszély ugyanakkor lehetőség is lehet. A szükséges interdisziplinaritásról sokszor beszélünk, és itt a parlamentben is sokszor halljuk, hogy szakmailag összetartozó kérdések kapcsán többször a szakbizottságok mm, egymás mellett eldolgozgatnak, akár a politikai álláspont, akár a jogi szempontok tekintetében, amelyek nagyon eltérőek lehetnek a különböző szakbizottságok között. És ez elég időigényes dolog is. Viszont ha egy sokkal többek által végig gondolt munka kapcsán az eredmény is ígéretesebb lehet. A polgári kezdeményezés kapcsán Három kiváló személyiség dolgozott együtt, két különböző szakbizottságból ezen a jelentésen, és azt gondolom, hogy időnként, hogyha különböző eltérő látásmódokat is belevonunk a munkába, akkor ez végül is nagyon jól szolgálja a végső eredményt is, és a polgári kezdeményezés hatalmas sikere és nagy elfogadottsága és azt jelzi, hogy bár többféle politikai család képviselői vettek részt ebben, és eltérően gondolkoztak, az eredmény kiváló volt. Az 50. cikk és az 51. cikk kapcsán most folyó vita tulajdonképpen sok szempontból előnyös lehet, hiszen a parlament szerintem ezzel korábbi gyakrabban kell, hogy éljen. Ja, einen konkréten Konkrét javaslatom nekem sincs. Egy dolgot szeretnék csak felvetni, az az elgondolás, amit elmondtak, hogy közös elnökség esetében valahogy mm, a szavazásoknál korlátot kell bevezetni. Én ezt feltétlenül szükségesnek tartom szintén, már én is elmondta, az 50. és az 51. cikk éppen a Jurinál, vagy az Imkonál, hát ezeknél ugye a méretek nagyon különbözőek, ott ez jelentőséghez jut, mert ezek a szakbizottságok azért gyakran hasonló témában dolgoznak, és éppen ezért el kéne kerülni azt, hogy a számszerűségében nagyobb szakbizottság egyszerűen kiszavazza, vagy leszavazza a kisebb szakbizottságot, mert ebben az esetben meg is porolhatjuk magunknak a, a közös bizottsági ülést. Hogy a gyakorlatban hogy lehet megcsinálni, ezt most nem tudom. Köszönöm szépen, Villant képviselő. Elnézést kérek, hogy már másodszor szólok hozzá. Éppen beszéltem egy kollégával az imént. Tényleg az egy gond, hogyha a szakbizottságok méretüket tekintve aránytalanok, és nem úgy, mint Hefner kolléga esetében a frakciókat és szakbizottságot túl, szakbizottságokon túlmutató többség alakult ki, hanem viszonylag egységes a helyzet. És egy szervezetet ismerek, amely nem állami, az AKC esetében mindkét házban megvan ez a többség, és ez szinte vétóként működik, és szerintem a vétó nem felel meg ennek az eljárásnak, viszont ismerek egy ilyen eljárást, Hát mindenhol vannak ilyen szavazógépek időközben, és éppen ezért talán ezt kéne figyelembe venni. Van itt egy speciális eljárás, és akkor speciális szavazásra kéne sort keríteni a két szakbizottságban az igen és a nem szavazatok arányát, százalékos arányát számítjuk ki, és azt mondjuk, hogy ez a többség kialakítása, és akkor ezt a témát egyszerűen kezelni tudnánk, hogy különböző méretűek a szakbizottságok. Akkor várom a módosító indítványok benyújtását, majd végig gondolom a javasolt kérdéseket. Azért néhány pontosítást már most megtennék, először is a titkosság kérdése. Hát egy olyan szövegből indulom ki, ami létezik a jelenleg 51-es cikk, amiben az szerepel, hogy a jelen szabály alkalmazása alkalmazására akkor kerülhet sor, hogyha 49-50-es cikk nem alkalmazható, és különösen fontos a téma, tehát a, mindenképpen fontos itt az, hogy amennyire lehet, próbáltam kizárni az önkéntes döntési lehetőséget. Hát a 49-es és 50-es cikknek a megfogalmazása elég széles körül. Az 50-es az azt említi csak, hogy bizonyos közös kompetenciák merülhetnek föl, de ez lehet kisebb vagy nagyobb mértékű. Itt viszont arról van szó, hogy oszthatatlan. Úgyhogy tényleg, amikor két különböző jelentés készülne ugyanarról a témáról, itt erről az esetről van szó. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e tökéletesíteni ezt a gondolatot. Ha csak nem úgy, hogy lemondunk az 50-es cikk alkalmazásának a lehetőségéről, de akkor ez viszont komplikálna a dolgot, hiszen lenne egy nem kompetens bizottság, az azt jelenti, hogy ugye a természetes értelme nincs kompetenciára, hogy megoldja a felmerülő problémákat időkérdés, az nagyon komoly. Az elnökök konferenciáját említettem, de ez hiba volt. Igazából a bizottsági elnökök konferenciájáról van szó, hiszen az a illetékes ebben a témában. Meg kell próbálni maximálisan lekarcsosítani az eljárást, amikor több bizottság együtt dolgozik amikor az első olvasatot követő időszakban. És itt vannak betartandó határidők. Úgyhogy e tekintetben fontosnak tartom, hogy még egy egyszerűsítési erőfeszítést tegyünk. Főleg a végső, vagyis végrehajtási fázisban, ahol mi azt javasoltuk, hogy ne a közös bizottságok legyenek mindig és kötelezően a végrehajtási fázis követői, hanem ezt a feladatot egy bizottság megkaphatja, és kidönt erről, kidönt arról, hogy esetleg közösen kell továbbra is dolgozniuk, ebben a súlyos fázisban, vagy fontos fázisban itt lehet, hogy ki kéne nevezni egy szervet, vagy egyszerűen egy embert, legyen az elnök, és megoldjuk. De jó magam is fogok módosító indítványt összeállítani ebben a témában, és meg fogjuk találni a legjobb megoldást. Ha nincs más megjegyzés, lezárom a bizottságülést, és néhány perc múlva megkezdjük a koordinátorülést. Köszönöm! Köszönöm a bizottsági tagoknak a részvételt. Precisa, precisa. Ah, visto. ok, so. Come se la pensa questa idea